A mai napon ülünk először össze plenáris ülés keretében egy borzalmas terrortámadás után, amely május 22-én történt. Sajnos ez után, a tragikus esemény után a terroristák nem álltak meg. Az ISIS Egyiptomban a kopt keresztények ellen hajtott végre merényletet, Bagdadban és Kabulban is merényletek következtek be, ahol nagyon sok ártatlan embert barbár módon meggyilkoltak. Éppen ezért mindannyiunk nevében szeretném elítélni a legkeményebben ezeket a borzalmas erőszakos cselekményeket, és szeretném szolidaritásunkról biztosítani az áldozatok családjait ártatlan emberekről, ártatlan emberéletekről van szó, akik semmit sem tettek, és a barbár cselekmények miatt veszítették el életüket, olyan cselekmények el, miatt, amelyek ellen az Európai Parlament mindig is erőteljesen felemeli szavát. Ezért szeretném kérni, hogy egy egyperces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Devo annunciare all'aula. A következő bejelentéseim vannak. Trump elnök a párizsi megállapodásból meghátrált, kihátrált, tehát az Egyesült Államok ezentúl nem részese a párizsi egyezménynek.